megyek. Ami sufficiencia. Not just to congratulate uh, Katarina Nevedalova for the, the good report and the good cooperation and the vote. So, wir kommen jetzt zu Punkt 9 der Tagesordnung.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 ez a téma ide került a, kultusz, a Kulturális Bizottságba, és um, gratulálok Martinez úr beszámolója alapján ahhoz, hogy uh, mennyire előre haladt már a, uh, az Európai Történelem házának a terve. Uh, én kelet-európaiként arra szeretnék mindenek előtt rávilágítani, végig tanulmányozva ezt a bemutató kötetet, hogy nagyon fontos a kelet-közép-európai, a vasfüggöny túloldalán lévő európai történelmet integráltan bemutatni, mert nem csak Európa szakad ketté hosszú évtizedekre, hanem a történelmi tudatunk is tudathasadást szenvedett ebben az időben. Tehát Kelet-Közép-Európáról például sokan nem is tudnak a nyugat-európai közvéleményben. Egyesíteni kell, tehát integrálni kell, tehát az Európai Unió keleti és nyugati részének a történelmét a világháborúkkal kapcsolatos fejezetet olvastam ahol a versailles i békeszerződésnél emltik a lengyeleket a görög és a török kisebbséget de hadd mondjam el hogy épp ninety évvel ezelőtt magyarországot sokfelé szaktották a magyarokat meg sem emltik kétharmadát vették el magyarországnak lakosságának a felét és nem is E, tesz emltést erről a történelmi katasztrófáról ez tehát nagyon fontos hogy a különböző nemzetek része árnyaltan jelenjen meg ebben a tervben. köszönöm a figyelmet.